együtt Schulz elnök úr szavaihoz, aki tegnap a plenáris indításakor emlékeztetett minket Gianluca Bonanno képviselőre, aki közúti baleset áldozata lett az elmúlt napokban. Szeretnénk együttérzésünkről biztosítani a családot, a barátokat, és természetesen azt a frakciót is, amelynek tagjaként itt volt köztünk Bonánok képviselő. Másik bejelentés, a svéd hatóságok bejelentették az elnöknek, hogy Jakob Dalunde úrat megválasztották elnök helyettesnek, Európai Parlamentnek, Péter Eriksson helyett, és ennek a hatája június 7-e, 2016. június 7-e. Üdvözlöm az új kollégát az Európai Parlamentben a szabályzat szerinti jogokkal rendelkezik, erre kívántam volna felhívni a figyelmét. És most meg is kezdjük a szavazást.